Good afternoon, colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Folytatjuk az ülésünket. A tegnapi ülés jegyzőkönyvei rendelkezésre állnak, és hogyha bárkinek észrevétele van mindezekkel kapcsolatban, de úgy látom, hogy nincsen, ilyen módon elfogadottnak tekintjük a tegnapi ülés jegyzőkönyveit. Köszönöm szépen, két vitát folytatunk ma délután a költségvetésről,